Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today. Kedves kollégák, nagyon tele van a napi rendünk. Úgyhogy amennyiben elfogadják, akkor rögtön bele is vágnék. Fogadjuk el a napi rendünket gyorsan. Elfogadottnak veszem. 2018. június 25 és 2017. szeptember 25-i üléseink jegyzőkönyveit elfogadtuk, és akkor következnek az elnöki közlemények a nyelveink. A tolmácsolás elérhető valamennyi nyelven, Dán, Horvát és Gél nyelvek kivételével. És akkor a koordinátorok ajánlásait fogadjuk még el. Előadók kinevezése Dalton úr az LCR-től. E a rendeleti javaslat előadója terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása online témában ő Helga Stevenset fogja felváltani egyetérte a szakbizottság ezzel. Aztán delegált és végrehajtási aktusok. November 28-án kapta meg a parlament a bizottságtól a végrehajtási rendelettervezetet, tűzfegyverek jelölésére vonatkozó technikai részletek, a 90 per 477-es tanácsi irányelv értelmében vagy tehát ezt módosítják, a parlament és a tanács irányelvét 2017. május 25-én a fegyverek beszerzése, illetve tulajdonlásával kapcsolatban minden szakbizottsági tag megkapta a Libe szakbizottság eh, belső hírlevelében ezt az információt. Ha bárkinek ellenvetése van, akkor kérem, hogy tájékoztassa a titkárságunkat még december 12-én 12 óra előtt, és végül pedig elektronikus szavazások lesznek ma, nagyon sok szavazás lesz, 17 óra 30-kor kezdjük, valószínűleg 7 óráig, 19 óráig fog eltartani a szavazást, tehát mindenkit szeretnék arra kérni, hogy az elektronikus szavazókártyáját hozza magával, Feltételezem, hogy a szavazásra majd többen is eljönnek. Megköszönöm azon képviselőknek, akik egyáltalán most itt vannak a teremben. És egy utolsó bejelentésem van még. Mindannyiukat sok szeretettel meghívjuk egy párbeszédre. Az egyházak vallási és filozófiai közösségekkel folytatott párbeszédről van szó. A 17-es cikk értelmében eh, szervezzük ezt a párbeszédet, és eh, mered megint a elnök asszony lesz a delegációk fogadója, tehát ő lesz a vendéglátó, a szeminárium házigazdája, és erre a rendezvényre mindenkit szeretettel várunk. Megkértek, hogy emeljem ezt ki, legyenek szívesek, ha tudnak, akkor vegyenek részt rajta. Ezek után át is ugorhatunk a napi rendünkre. Ugye a harmadik pontot megvitattuk, az elnök közleménye és a negyedik pont következik, az Európai Unió alapjogi kartájának végrehajtása az unió intézményi keretében. Az előadónk Denis de Jong november 5-én benyújtotta a jelentéstervezetét, és 67 módosítót nyújtottak be a kollégák, úgyhogy most a benyújtott módosításokat fogjuk megvitatni. Elsőként az előadónak, Dion úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég rövid lehetek, hiszen egyrészt megnézem, hogy hány képviselő van itt a teremben, akkor nem kell hosszan beszélnem. A dosszié egyáltalán nem nehéz, nem bonyolult, 67 módosítót kaptam, és a nagy részüket tudom támogatni. Voltak olyan módosítók, amelyek a szöveget szerették volna törölni, vagy módosítani a e, hatályt, ezeket nem támogatom, negatív e, véleménnyel látom el, de azok, akik e, azok a kollégák, akik a módosítóikban kiegészítették a dokumentumot, láthatják, hogy a három kompromisszumos módosítóban szerepelnek a javaslataik. Egyébként a kollégák, akik hozzájárultak ehhez a munkához, igen eltérő álláspontokon vannak. Egyetlen egy téma van, amit az, állás, az árnyék előadókkal azt hiszem meg kell, hogy vitassunk, és ezt talán érdemes is itt felvetni, az az, hogy hivatalosan ez az AFKO bizottságnak készített véleményünk. Tehát az alapjogi karta végrehajtása az unió intézményi keretében, ugye ez a téma, és az Alkotmányügyi Bizottsága felelős. Több módosító arról szólt, hogy az alapjogokat hogyan lehet a tagállamokban megvédeni. De nem erről van szó. A határvonal egy picit elmosódott a kettő között, de azért erre oda kell figyelni. De hát az EU-s intézmények esetében nincs sok probléma, úgyhogy abban bízom, hogy gyorsan tudunk majd előre haladni és sikerül a konszenzust is elérni hamar. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm, Denis. Nézzük, hogy ki kíván szólni. Nézzük meg az árnyék előadókat először, akik itt vannak. A szocialis- szocialistáktól Krisztinnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, Elnök úr, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Dajong úrnak, illetve azoknak a kollégáknak, akik szintén aláírták a módosítóimat. Én egy-két dologra felhívnám a figyelmet, ami a szocialistáknak és demokratáknak fontos. Hát ugye az egyik az, hogy az alapjogi kartát alkalmazzák a tagállamok, ugye az 51-es cikk írja elő ezt, és azt, hogy az állampolgárok érdekében kell kibővíteni ugye ennek a kartának az alkalmazását, és pozitív kötelezettség, tehát az Európai Uniónak rögtön reagálnia kell, hogyha a kartában lefektetett jogok és elvek sérülnek. Nagyon érdekes mechanizmust javasolt az előadó, hogy kövessük a jogok alakulását az Európai Uniós intézményekben, tagállamokban és így tovább. Én vele szeretnék együtt dolgozni majd ebben. És az októberi igazságügyminiszteri tanácsülésen Lengyelország ellenezte a tanács azon döntését, hogy alkalmazzák az alapjogi kartát, és ez azt hiszem precedens nélkül ilyenre még nem volt példa, és hát nagyon sajnálatos, hogy még a politikai kontextus is nehéz. Ezzel kapcsolatban majd benyújtok egy módosítót. Egyébként a zöldek és természetesen az előadó javaslatait is osztom. Nagyon szívesen fogok velük erről tárgyalni. Örömmel várom a holnap reggeli árnyék előadói találkozót, amit megszerveztek. Köszönöm szépen, Krisztin! És akkor lássuk az LCR e árnyék előadóját, Jurek urat. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Benyújt, azok a módosítók, amiket én benyújtottam, két területre térnek ki. Az egyik a szubszidiaritás elve. Itt azt javaslom, hogy ragaszkodjunk azokhoz a hatáskörökhöz, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik. Ez egy általános kérdés, de van egy konkrétabb is. Remélem, hogy sikerül ezt bevenni a kompromisszumos módosítóba, és így bekerül a jelentés végső szövegébe. Ez is valami olyan egyébként, amit elfogadott az Európai Parlament. Miről is beszélek? A szülők jogairól a szülők láthatási jogairól. Ismerjük a Jugendamt elhíresült esetét, ügyét Németországban. A Karta 24-es cikkére szeretném felhívni a figyelmet. Azon módosítók, amelyek a szülők láthatási jogáról szólnak, talán befogadhatóak lehetnének az előadó számára. Remélem, hogy ezek bekerülnek a kompromisszumos módosítókba. Én ebben az irányban szeretnék elmozdulni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Terik Abrasz úr következik a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy De Jong úr elégedett és hogy örül annak, hogy egyáltalán van itt néhány kolléga a teremben vele. Köszönjük szépen, hogy ennyire nagyra becsüli a mi jelenlétünket. Elnök úr, én üdvözlöm ezt a véleménytervezetet. Az agájaink egy részét, a frakció magájainak egy részét ez lefedi. Ma megkaptuk a, az előadó kompromisszumos javaslatait, így első látásra azt mondom, hogy az egyik számunkra fontos témával foglalkozik, ugye a karta alkalmazásának a területét terjesztik ki. Ugye azt mondjuk, hogy az Európai Uniós tagállamokra vonatkozik, amikor azok európai jogszabályokat hajtanak végre. Ugye ez a Karta 51-es cikke, és ezt elégtelennek, kielégít, nem kielégítőnek tartják az állampolgárok, illetve hát nagy részük, de egyébként mi is. Ez a helyzet csak oda vezet, hogy egyre több állampolgár idegenedik el az EU-tól, vagy egyre jobban idegenednek, és ezért kellene, hogy az intézmények valóban megfontolják azt, hogy akarta alkalmazását kiterjesszék, kibővítsék. Nagyon fontos ez a pont. Biztos vagyok abban, hogy az árnyék előadókkal együtt sikerül egy nagyon jó szöveget véglegesítenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Terik Ábrasz úr. Kérdezem, hogy van-e még valaki? Akkor megköszönöm Denisnek a, az elvégzett munkát. Én is követtem ennek a véleménynek az útját, itt voltam, amikor bemutattad. És hát egy picit technikai, ugye az AFKO bizottságnak küldünk véleményt, és ehhez 67 módosító érkezett, hát minden érdekes a polgári jogi, állampolgári jogi szakbizottságban. Naív azt gondolni, hogy lesz egy olyan dokumentum, ami nem vált ki nagy érdeklődést itt nálunk. Ahogy Krisztin is elmondta, ugye most aztán egy elég érdekes véleménytervezeté alakult át. Még annyit kell bejelentenem, hogy a szavazásra januárban kerül sor, és kérdezem az előadót, hogy lekívánja-e zárni az eszmecserét. Nem, köszönöm elnök úr, csak annyit mondanék el, hogy Krisztin jól mondta, hogy holnap lesz az árnyék előadói találkozó, tehát ez talán hasznos mindenkinek, és én is örömmel várom. Rendben, köszönöm szépen. Ez egy óriási terem, és ezért tűnik úgy, hogy kevesen vagyunk. Amikor a Jan épületben vagyunk, akkor mindjárt sokkal, több, sokkal többnek tűnünk. Ne legyenek ennyire szigorúak önmagukkal. Akkor térjünk rá az ötös napi rendi pontra. A szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek a végrehajtása. Ez is egy véleménytervezet, és megint az Alkotmányügyi Szakbizottsággal eh, dolgozunk együtt ők szeretnék elkészíteni ezt a jelentést, tehát ez az illetékes bizottság az új mechanizmust vizsgálják. A, mivel az Alkotmányügyi Bizottságnak kizárólagos kompetenciája ez, mi véleményt készítünk a megerősített együttműködés értelmében. A szerződés 86-os cikke értelmében. Nagyon örülök, hogy Zdehovszki úr itt van, ő az a mi előadónk, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy elnök úr is itt van velünk. Gyorsan, röviden bemutatom a jelentést, és át is fogok váltani cseh nyelvre. Szeretnék minden árnyék előadónak köszönetet mondani azért, hogy hogy az első észre, észrevételeiket elküldték számomra. Múlt héten kedden a végleges szövegváltozatot sikerült kidolgoznunk, és mindenkinek el is küldtük ezt. A célja az lenne, hogy a megerősített együttműködés rendszerét tegyük hatékonyabbá, illetve attraktívabbá is valamennyit tagállam számára. Jelenleg nagyon kevés olyan kezdeményezés indult el, amely a megerősített együttműködés rendszerén alapulna, és ennek köszönhetően működne, és felmerült bennük a kérdés, hogy miért van ez így, egyáltalán miért kellene, hogy megerősítetten együttműködjenek azokon a területeken a tagállamok, ahol az intenzitás és a gyorsaság fontos lehetne úgy véljük, hogy ennek az áll a hátterében, hogy az együttműködés rendszeren nem működik megfelelőképpen. Szeretnénk ösztönözni, hogy ezzel a területen meginduljon a változás, és szeretnénk az EPO-t, az Európai ügyességet is erősíteni, és azokhoz a tagállamokhoz fordulnék, amelyek eddig még nem kapcsolódtak be a megerősített együttműködésbe, tegyék ezt meg december 7-én egy óráig lehet módosító indítványokat benyújtani. És jövő héten Salzorban kerülse egy árnyék előadó ülésre. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, uh, Thomas. Um... Köszönöm szépen, Thomas. Körbenézek, hogy valaki szeretne szót kérni. Nem. Tehát akkor Tamasz elmondta a határidőt, december 7-ig lehet módosítókat benyújtani. Köszönjük szépen, hogy bemutattad a, a véleménytervezetet, köszönjük a munkádat, nagyra értékeljük. Kedves kollégák, akkor nagyon gyorsan haladunk, már is a hatodik napi rendi pontra térünk rá. Ennek nincsen. Folytatjuk. Rendben. kedves kollégák, akkor folytatjuk a napi rendi pontok feldolgozását, hiszen nagyon sűrű a mai napi rendünk. 15 18, egy kicsit eh, előre szaladtunk, tudtam, vagy tudom, hogy szeretnének még más kollégák csatlakozni bizonyos pontokhoz, és hogyha túl gyorsan haladunk, akkor lemaradnak az adott napi rendi pontokról, de hát itt nehéz jó döntést, mindenki számára jó döntést hozni. Hogyha megengedik a kollégák, akkor most 5 perc szünetet tartanék, jó? 5 perc, ha megengedik, mert túl gyorsan haladunk. Ez pedig azt jelenti, hogy hogy akik később érkeznek, a közlekedés is úgy engedi, hogy később érkezzenek számukra, még adjunk egy kis időt, hiszen ez egy fontos napirendi pont. Köszönjük a türelmet, nagyon kedves önöktől. Öt perc múlva folytatjuk a munkát. Colleagues, I'm very happy to resume the meeting. Thank you all for your patience. Uh, Monday is always a difficult day. Köszönöm szépen a türelmüket. Hát a hétfői nap egy nehéz nap, hiszen sokan ilyenkor utaznak, és ez mindig nehézséget állít, hogy rendben itt legyen mindenki, de akkor most folytatjuk a napi rendünket a hatodik ponttal. Állásfoglalási indítvány és a bizottság prezentációját fog meghallgatni. Nem, bocsánat, tévedtem, nem lesz bizottsági prezentáció. Mindenesetre az afrikai származások alapvető jogairól lesz szó Európában, és ahogy mindenki tudja, mi szakbizottságunk a felel az alapvető jogok védelméért és a diszkrimináció minden formája elleni fellépésért legyen szó nemi alapú, vagy munkahelyen történő diszkriminációról, vagy bármely másfajta diszkriminációról, de eddig nem foglalkoztunk konkrétan, pedig szükség lenne rá, hogy külön figyelmet fordítsunk az afrikai származásúak sorsára itt Európában, és különösen az őket érő diszkriminációt és rasszizmust szeretnénk meg, most megvizsgálni. És szeretnék Cecil Kiengi kollégám felé leróni a tiszteletemet, aki inspirálta a munkánkat e dosszén, és még hogyha a ciklus végére is ér, a, ez egy nagyon fontos jogalkotói munka, amit itt a parlament végre, végre elvégez. Az állásfoglalási indítvány két tanulmányra uh, hivatkozik, az alapvető alapjogi ügynökség egyik tanulmányára, és az elmúlt héten indult útjára egy felmérés ebben a kérdéskörben, és a rasszizmus és a diszkrimináció kérdésével foglalkozik, illetve különböző lépésekre hív fel, amelyekkel ezek ellen tudnánk küzdeni, és az afrikai származásúak, akik Európában élnek, az ő történetüknek a hivatalos elismerését és meg, ennek a történelmnek a mélyebb vizsgálatára szeretne felszólítani a közös történelmünknek is, és szeretné a politikai részvételüket is támogatni Európában az afrikai származású polgároknak. És úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben, hogyha itt szétnézünk és elgondolkodunk, hogy mi zajlik a világban, akkor igenis nagyon aktuális ez a téma, és fontos, hogy az intézmények keretein belül is képviseltessék magukat az afrikai származások egyáltalán a színes bőrűek, és különösen igaz az, hogy az afrikai származású európaiak képviseletesen fontos, és ez az állásfoglási indítvány erre is talán válaszol, illetve más alapvető jogokkal foglalkozó kérdésekkel is foglalkozik. az Európában élő afrikai származású polgárok ügyet felkarolja. A koordinátorok november 21-én hagyták jóvá ezt az eljárást írásos eljárásban, és a szóbeli kérdés megvitatása kerül majd sor, amelyet szintén jóváltak a koordinátorok, és a LIBA szakbizottság és a múlt héten ráborított erre, és a, az első januári plenárisra kerül majd a 128-as szabály értelmében ez a szóbeli kérdés. Ez tehát a következő napi rendi pontunk, és ezt a a diszkrimináció ezen különös formáját fogjuk most sajátos formáját fogjuk megvizsgálni jelen nehéz időkben úgy gondolom ez aktuális. És akkor további bevezető nélkül kérdezném, hogy az árnyékelődők kívánok kívánnak-e szólni az állásfoglás indítványról, illetve aztán bárki más is észrevétellel élhet. A néppárt részéről még nincs itt a koordinátor, illetve Szeszi kienged kérem a szocialisták és demokraták részéről, hogy ő szóljon fel először, tessék Szeszil. Grazie, Claude. Köszönöm, Claude. És először is eh, neked köszönöm meg, mint a szakbizottság elnökének, hogy eh, végig kísérted ezt a munkát, nem csak a LIBE szakbizottságban, hanem azokért az erőfeszítésekért is köszönetet mondok, amelyeket megteszel gyakorlatilag minden eh, nap azon az úton, amely egy olyan Európához vezet, amely nem fél ezektől a témáktól, és ettől a témától sem. Minden politikai frakciónak köszönetet mondok, akik hozzájárultak a szöveghez, és így lehetővé tették, hogy európai szinten elismerhetővé legyen a rasszizmusnak ez a gyűlöletes formája, amely az afrikai származásúakat érinti. Sajnos ez egyre elterjedtebb Európában. Ez a rasszizmus többféle formát is ölt, diszkrimináció és gyűlölet tapasztalható az afrikai származásúakat ez éri, illetve rengeteg más formában megjelenik egyfajta strukturális rasszizmus, amely az alapvető szabadságjogokat és emberi jogokat érinti. Tapasztaltuk azt európai uniós tagállamokban is, hogy az afrikai származásúakat, de bárkit, akinek a bőrszíne sötétebb, éri ez a fajta diszkrimináció. Luca Traini például kilépett az utcára, és azt ordította, hogy a lehető legtöbb feketét meg akarom ölni. És hat áldozat várja, hogy igazságot szolgáltassanak, és más esetekre is volt példa. A múlt héten nyújtottunk be az alapjogi ügynökség jelentésével kapcsolatos véleményünket, és ez az ügynökség is feltárta a többszörös diszkriminációt, amelyet az afrikai származásúak elszenvednek. Nem csak feltárják a problémát, hanem konkrétan javaslatokat is tesznek arra, hogy hogyan lehet ezt a jelenséget kezelni. Ellátogattam több tagállamba, Franciaország volt az utolsó, Angliában is jártam, és ott már tudatosult több közösségben az, hogy mi zajlik, gazdasági, kulturális, szociális, politikai projektek vannak. Tisztában kell lennünk azzal a tényel, hogy Európa változik, és hogy a társadalmak nak megoldást kell találni a helyzetre. A pluralizmus és a multikulturalizmussal járó jelenségeket tudni kell kezelni, hogy egy inkluzívabb társadalom jöhessen létre, ahol mindenkit tiszteletben tartanak, egy olyan társadalom, ahol nem lehet helye a rasszista gyűlöletnek. Egyenlőséget várunk, és azok az eszközök, amelyeket az alapjogi ügynökség felsorol, elengedhetetlenek az ilyen európai társadalmak megteremtéséhez. Broadly, um, the issue of... A diszkrimináció témája az általánosságban az afrikai származásúak eh, ellenében, akár a lakhatás, akár a rendőri fellépés, az igazság, ügy, illetve a munkaerőpiac tekintetében mindezeket a pontokat eh, me megemlítettük, és hát minden Olaszországban is más is, hogy említett, sok ilyen eset van. Most pedig akkor Jura Kadavia kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen, gratulálunk ehhez a jelentéshez, és köszönjük Jenge asszonynak, hogy e, e, ha Afrikára veszek a legfontosabb ügyben minket vezetett itt Jenge kolléganő, és ezek a az, hogy ezeket az embereket fenyegetik itt Európában, úgy gondolom, hogy a jövőben rendkívül fontos lesz, amikor és az afrikai projektekről is lesz szó, és amikor ezekről beszélünk, akkor szükség lesz azokra is, akik itt élnek és órási tudással rendelkeznek, és uh, nyilvánvalóan ők Európához is tartoznak, de hazához is húz a szívük, és itt hidat képezhetnek, és mindent meg kell tennünk, hogy azok, akik Európában élnek, de afrikai származásúak érvényesülni tudjanak, és úgy gondolom ezen kívül rendkívül fontos, hogy ők is elmondták, hogy az Európai Parlament jó gyakorlatot, példát mutasson arra vonatkozóan, hogy minél több szakértőt, minél több szemét vonjon be munkába, akik és hát meglepő számomra, hogy azokban a nyugat-európai országokban, ahol afrikai szervezetek is élnek, nem küldenek ilyen képviselőket, és köszönöm, hogy ezzel is foglalkoznak, és felhívják a figyelmet erre, és hát a média szerepe is fontos, hogy a média milyen képet közvetít róluk, fontos, hogy hogy oktassuk az Európában élő afrikai származásokat, akik sokszor nagyon sze- nagy szegénységben élnek, és pontosan szegénység felszámoló programokra lenne szükség, munkaerőpiaci programokra lenne szükség, és fontos lenne, hogy a médiában is egy előítélet mentesebb kép alakuljon ki róluk. Ami pedig tényleg a vezető szerepet illeti, úgy gondolom, hogy fontos, hogy itt szerepet vállaljunk és az alapvető jogaikat védjük, mert óriási szükség van arra, hogy Európán belül is erőteljes afrikai szerepvállalásra kerüljön sor, és biztosítsuk azt az ő segítségével, és azt, hogy az Afrikában élő afrikaiak jó, jobb megállapodásokat tudjanak kötni a nemzetközi szintére. A migráció tárgyalására nem oly módon van szüksége, hogy most itt az Európai Parlamentben ez zajlik. Ennél fontosabb az, hogy most a jövőbeli megoldásokra koncentráljunk e szöveg kapcsán, Európában és Európán kívül szegénységben élő afrikaiak számára jövőbeli megoldásokat szeretnénk nyújtani. Köszönjük szépen, Ivia! Nagyon elkötelezettek vagyunk, Louis Michel, Karáca Pildászony és más képviselők nagyon-nagyon elkötelezettek, csak amint mondtam, a hétfői nem kifejezetten kedvező, de is szeretnéd megkapni a szót. Én körbenéztem, és úgy láttam, hogy senki nem kér már szót, de akkor tessék, Birgit. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid észrevételem lenne, hiszen Cecil Kienge, aki már nagyon régóta intenzíven foglalkozott ezzel a témával, nagyon jó munkát végzett, és úgy gondolom, hogy nekünk is fontos, hogy a szemlélet módunkon változtassunk hiszen nem gondolnám, hogy mindenki, aki Afrikából származik és Európában él, segítséget és támogatást igényel, arra szorulna legalábbis. Biztos, hogy annál többet nem, mint amennyit mások is hasonló helyzetben segítsége és támogatás formájában igényelnek és kapnak. Itt, ami ennél fontosabb, hogy a diszkriminációt felszámoljuk és elfogadjuk az embert magát, és úgy is kezeljük, és a bőrszínük vagy a származásuk alapján nem szabad senkit sem rosszabb bánásbontban részesíteni. És ez érvényes arra is, hogy mi zajlik a származási országokban. Természetesen szükség van a segítségnyújtásra, de az afrikai államokban sokkal jobb körülmények között élnének, hogyha nem mindig csak úgy kezelnénk Afrikát, vagy elsősorban nem úgy tekintenek Afrikára, hogy előbb azt nézzük, nekünk mi a jó, hanem esélyt adnánk az afrikai országoknak, hogy a saját iparukat felépítsék, a saját gazdasági folyamataikat kialakítsa, és a hozzáadott érték megteremtését ők is számukra is lehetővé tennénk, ahelyett, hogy csak a nyersanyagokat felvásároljuk, és a mi boldogulánkosunkat tartjuk kizárólag szem előtt. Muszáj, hogy Afrikában is a jólétet előrébb mozdítsuk, és a diszkrimináció ellen mindenképpen fellépjünk. Köszönöm szépen. Amit én az elsfoglalással kapcsolatban hangsúlyozni szeretnék, hogy itt nem elsősorban Afrikáról van szó, hanem Európáról. Európában évszázadok óta rengeteg ideje élő és dolgozó afrikai származásokra van itt szó, akik egyszerűen egyenlő feltételek között szeretnének tudni érvényesülni, és akik jelenleg alul reprezentáltak, különösen a politika képviselet tekintetében. Hát, ha visszagondolok 20 évvel ezelőtt, amikor érkeztem a parlamentbe, akkor még több olyan képviselő ült itt, aki afrikai származású színesbőrű volt, ahhoz képest is romlott a helyzet, és hát a társadalom néhány szegmensében van a munkaerőpiacon is jól tükröződik ez a romló helyzet, miközben javulni kellene ennek a helyzetnek. És a Kienge említette a fontos területeket és a fontos aspektusokat, mint a populizmus megerősödését. És fontos, hogy ezt az állásfoglalást előre vigyük, és amikor elkezdtük ennek a megszövgezését, akkor felmerült bennem, hogy, hogy, hogy sikerül ezt megvalósítani, de a titkárság volt az, amely valóban lehetővé tette számukra azt, hogy egy tulajdonképpen kényes témát, amely ugyanakkor általánosságban érvényes, sikerült így előrébb vinnünk, és Szeszéki Jenge volt az első számú ösztönzője, az ő munkája, az alapjogi ügynökséggel végzett munkája volt a fő ösztönzője ennek a szállásfoglalási indítványnak, amelyet december 10-én fogjuk elfogadni a szakbizottságban, és az első januári plenárison kerül majd napirendre ez az elfogadás indítva, és hát remélem, hogy egy élénkebb vita eszmecsere alakul majd ki, mint most. Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített abban, hogy létrejöhessen ez az állásfoglalási indítvány. És akkor következik a hetedik napirendi pont, és időben is vagyunk. Hetedik naprendi pont, a Liba Bizottság szeptemberi jogállamiság missziója Varsóba, Lengyelországba szeptember 19-től 21-ig került erre sor, és én, mint a küldöttség vezetője fogom bemutatni ezt. Ezt követően pedig vitát fogunk tartani erről a misszióról. Kedves kollégák, a jogállamisági misszió Varsóban nagyon érdekes volt. Azért kapta ezt a nevet, mivel néhány technikai aspektust is tartalmazott. Argentini asszony volt a zöldektől, Tomaszewski úr, Engel úr, P. úr, Spinelli úr, és Bergeron asszony vettek részt a misszión. A tervezett a politikai csoportokkal együtt készül, mint mindig, és a delegációkkal, akikkel, tehát Varsóba látogattunk, volt lehetőségünk ismét összeülni, hogy megvitassuk a jelentéstervezetet. A lengyel hatóságok végül is egy hetet kaptak, hogy reflektáljanak a jelentés tervezetre. Múlt héten kaptunk a lengyel nagyköventségtől egy levelet, amely inkább általános megjegyzéseket tartalmazott. A jelentés tervezethez pedig majd csatolni fogjuk a nagykövetség levelét. Mi volt a misszió célja? hogyan is nézett ki, illetve miket találtunk a helyszínen. Ezeket ismertetném, mielőtt a tagok hozzászólhatnának a vitához. Az első cél, a misszió célja Varsóban az volt, hogy jobban megértsük a lengyel igazságszolgáltatási rendszer reformját, a jogállamiság helyzetét a hetedik cikk keretében. Találkoztunk a szenátus, a politikai pártok, az igazságszolgáltatás, valamint az EBSZ e tagjaival is jogászokkal, újságírókkal, valamint a civil társadalom képviselőivel is. Szeretnénk köszönetet mondani minden tárgyalófélnek, akikkel múlt héten találkoztunk, valamint a meghallgatáson beszélhettünk velük. A parlamenti delegáció minden erőfeszítést megtent annak érdekében, hogy találkozhassunk a kormány képviselőivel is. Sajnos a kérésünket sokszor elutasították, és nagyon sok találkozóra így nem került sor. A delegáció elnökeként a miniszterelnökkel, az igazságügyminiszterrel, valamint a fő párt vezetőjével is szerettem volna találkozni, de egyik találkozóra sem került sor. Szeptember 19-én tájékoztattak egyébként arról, hogy nem érnek rá. Múlt héten a delegáció elnökeként Elismertem, hogy a lengyel hatóságok teljes joga, hogy megreformálják az igazságszolgáltatási rendszerüket, tehát nem lehet megakadályozni ezt a reformot. Viszont szeretnénk emlékeztetni arra, hogy amikor Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor elkötelezte magát, hogy az Európai Unió jogát fair és igazságos módon bevezetik, illetve alkalmazzák. Az összes delegáció tag, az ECR tag Tomaszewski úr és Béi úr kivételével mindannyian azon a véleményen volt, a következő véleményen voltunk. A delegáció aggódik a reform kumulatív hatásai miatt, a reform az elmúlt három évben a bíróságokat, a bírákat érintette, és szisztematikus veszélybe sodorja a jogállamiságot Lengyelországban ez a reform. Egyéb elemeket is találtunk, így az Alkotmánybíróság összetételével kapcsolatban is. Az alkotmánybíróság bizonyos határozatait nem hozzák nyilvánosságra, a rendes bírói rendszer sem működik átlátható módon. Folytatjuk, illetve folytatják a bírákkal szembeni szisztematikus és rendszeres támadásokat azon bírák ellen, akik fellépnek a reform ellen. Az Európai Unió bírósága határozatait sem veszik figyelembe, és a főügyész, valamint a főbíró különös hatással, illetve hatáskörökkel bírnak. Az ő hatásköreiket viszont teljesen el kellene különíteni a kormánytól. Nagyon fontos továbbá megemlíteni a választási rendszert, illetve a bírók kijelölésének a rendszerét. A legfelsőbb bíróság kijelölésének rendszere ahhoz vezetett, hogy hat év után meg lehet hosszabbítani ezen bírák, illetve nem lehet meghosszabbítani a bírák mandátumát, és a 27 legfelsőbb bírónak, 22, 27 legfelsőbb bíróból 22-nek valószínűleg nyugdíjba kell vonulnia. Ami pedig az alsóbrendű bíróságokat illeti, ott sincsen lehetőség bizonyos határozatok ellen fellebezni az újonnan létrehozott legfelsőbb bíróság kamarája hozza meg a végső döntéseket. A jogbiztonság veszélybe, sorul, veszélybe sodródott, nincsen megfelelő átláthatóság, az állampolgárok nem látják át a különböző folyamatokat, a média sem működhet megfelelőképpen, nem lehet sem az igazságszolgáltatás, sem a kormány forrásaihoz megfelelőképpen hozzájutni. Ez kormány reformjai teljesen átalakították a média tájképét is, romlik a helyzet napról napra. Az NGO-k nehezen jutnak finanszírozáshoz, a pályázati feltételek nem világosak, és tulajdonképpen mindent megtesznek annak érdekében, hogy az NGO-k és a még küzdő civil szervezetek helyzetét ellehetetlenítsék. Nincsen az információhoz való hozzáférési joga, nem lehet továbbá az egészségügyel kapcsolatos információkat sem megfelelőképpen kezelni. A Velencei Bizottság ajánlásait sem valósították meg, valamint a bizottság java, ajánlásait sem a jogállamiságra vonatkozóan. A parlamenti delegáció, az ECR, Tomaszewski kolléga, valamint az ENF kolléga, BI kolléga kivételével úgy gondolta, hogy az jogállamiságra vonatkozó szabályokat Lengyelország megsértette, a hatalmi, hatalmi ágakat nem választják szét, a végrehajtó hatalommal visszaélnek, a bírói hatalom nem működhet megfelelő körülmények között, és az Európai Bizottság véleményével egyetértünk, a lengyel hatóságok megsértik a jogállamiságra vonatkozó legalapvetőbb szabályokat is. Ahogyan azt már korábban is mondtam, a jelentés tervezethez csatolni fogjuk majd a lengyel nagykövetség levelét is, most pedig arra kérem a kollégákat, hogy mondják el a, véle- a jelentéstervezettel kapcsolatban a véleményüket. Tudom, hogy a delegáció pártagja itt van. Sargentini asszony a delegáció tagja volt, hogyha esetleg szeretne néhány szót szólni, akkor ezt most megteheti. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentését követő héten látogattunk el Lengyelországban, emlékezünk erre is, és azt láthattuk, hogy egyfajta tendencia rajzolódott ki. A hetedik cikkes eljárásokkal kezdtünk foglalkozni, Szerettük volna, hogyha az intézményekkel, a civil szervezetekkel, újságírókkal, média képviselőivel együtt tudunk, tudnánk dolgozni. Aznap reggel, amikor ellátogatunk abba az intézménybe, amely a bírák toborzásáért, illetve elbocsátásáért felelős. A parlament tagjai is ott voltak ebben az intézményben, ami viszonylag újdonság volt. Beszéltünk a szenátus tagjaival, ők azt mondták, hogy jó, hogy újra találkozunk, hiszen én is ott voltam délelőtt azon az ülésen, ahol az ügyvédek ügyét vizsgálták. Egy másik megjegyzés, nem annyira a konklúziókkal kapcsolatban, hiszen azzal, azokkal teljes mértékben egyetértek. Nagyra értékeltem, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapjogok érvényesülése Lengyelországban témájában a hetedik cikkes eljáráson túl sokkal nagy, tágabb területet vizsgálhattunk meg. Nagyon fontos ez, hiszen nem lehet a hetedik cikkes eljárásra korlátozni a bírói kérdéseket, illetve az igazságszolgáltatási kérdéseket, hiszen meg kell találnunk a felelősöket. Nagyon jó, hogy a lengyel kormány úgy döntött, hogy módosítja a legfelsőbb bírák nyugdíjkorhatárát, ez jó, viszont amikor arról van szó, hogy háromnegyed éve vitáznak arról, hogy egy másik intézmény kezdeményezhet-e vagy sem, és hogy az fogja-e majd átvenni a kormány kezdeményező szerepét. Én azt mondanám, hogy a tanács ne foglalkozzon ezzel a témával. A bizottság a szerződések őre, a lengyel kormány viheti a reformokat, nekünk az akira kell koncentrálnunk. Nagyra értékeltem tehát az eszmecseréket Lengyelországban, Nagyon remélem, hogy a parlamentben sikerül majd egy olyan munkaeljárást kialakítani, amely egyfajta rutinná alakul majd át, és nem fogunk majd bűnbaká kiállítani egyik országot sem. Köszönöm szépen. Itt most nem Személyes kérdésről van szó. Nem akartuk semmiképpen semmit pellengére állítani Lengyelországot. Köszönöm szépen Juditnak a munkát. Nagyon kényes kérdés volt ez. A jogállamiság missziója tényleg egy nagyon bonyolult misszió volt, amelyet meg kellett szervezni köszönet a titkárságnak és köszönet a különböző politikai csoportok képviselőinek, akik részt vettek a misszióban. Ami magát a jelentéstervezetet jelenti, az ECRN és az ENF csoporton kívül minden egyes csoport meg fogja vitatni majd a jelentéstervezetet, és valószínűleg mehet majd tovább a jelentéstervezet, megkapja csoportoktól a zöld jelzést és folytathatjuk a további eljárási lépéseket. Lívia? Just one point, if you allow me, uh, on the procedure. I would like... Ami az eljárást illeti, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassuk az ilyen eljárásokban. A hetedik cikkes eljárás minden egyes lépését a tagállamokkal együtt, az NGO-kkal együtt minden oldalról be kell vonni. Nem csak egy oldalról, minden oldalról. Nem azt mondom, hogy itt ez történt volna, de nagyon fontos lenne, hogy a Libe a jövőben biztosítsa, hogy mindenkinek a hangját meghallgassák ilyen fontos kérdésekben. Második nagyon fontos kérdés – mivel ismét tanács elé kerül a jelentés tervezet, az előadókat ott ismét meg fogják hallgatni. Ugyanez történt Magyarország esetében. Nagyon fontos lenne, hogy valaki a Libétől egy olyan kolléga, aki ö, ismeri a helyi ö, körülményeket, szintén jelen legyen a meghallgatáson. Nagyon fontos lenne, hogy a miniszterelnökök, illetve az illetékes miniszterek, amikor megvitatják a tanácsban a kérdést, akkor meghallgathassák azt a parlamenti képviselőt is, aki ismeri a témát. Nagyon fontos lenne tehát, hogy a LIBE küldjön valakit, hogy megmutassuk, hogy mi tényleg milyen szakmai mércék alapján járunk el olyan embert küldjünk, aki ismeri a helyi viszonyokat, és támogathassa a LIBE előadóját a tanácsi meghallgatáson, hogy elkerülhessük, hogy ugyanaz történjen, mint Magyarország esetében. Köszönöm szépen. Ami az NGO-k részvételét illeti, úgy gondolom, hogy az összes missziónál nagyon körültekintően járunk el, amikor összeállítjuk a résztvevők listáját. Az NGO-kat, eh, amikor eh, kiválasztjuk, nagyon körültekintően járunk el, és begyűjtjük az összes NGO véleményét. Az NGO-k véleménye alapján egyébként módosítottuk is a jelentéstervezetet. És bár ma nagyon kevesen vannak itt, biztos mondhatom, hogy az összes politikai csoport képviselői látták a jelentéstervezetet. Ami az eljárást illeti, a bizottság kezdeményezte az eljárást Lengyelországgal szemben, a parlament pedig úgy gondolta, hogy nagyon fontos lenne, hogy szintén megvizsgálja a lengyelországi helyzetet. Delegációt kellett tehát Lengyelországba küldenünk, És lehetőségek határain belül a jövőben is megteszünk mindent. Köszönöm szépen. Még valaki? Úgy tűnik, hogy a két csoport kivételével nincsen ellenvetés, tehát ezt elfogadottnak tekinthetjük. So, colleagues, I think we are... Kollégák, azt hiszem 16 óra 30-ig szünetet fogunk tartani, és a vízuminformációs rendszerről szóló pontot 16 óra 30-kor kezdjük tárgyalni. Köszönöm a türelmüket. Okay, colleagues, we now move to consideration of amendments on the proposal for the reform of the visa information. Kedves kollégák, tehát akkor folytatjuk a vízuminformációs rendszer témája következik. Az előadónk november 5-én mutatta be a jelentés tervezetét, és 483 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák november 13-áig a határidőig és az előadó, az árnyék előadókkal dolgozva igyekezett kompromisszumos módosítókat kidolgozni. Négy ilyen találkozót is tartottak. Megköszönöm nekik, hogy ennyire zöggenőmentesen haladtak előre az eljárással, és Kolyó úrnak, az előadónknak meg is adom a szót, és utána pedig az árnyék előadók következnek. Parancsoljon, Kolyó úr! Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr most már majdnem 500 módosítónál tartunk, hogyha az összes frakciót figyelembe veszem. Ami az üléseket illeti, hármat a bizottság részvételével tartottunk, és még négy volt az árnyék előadókkal, és még ötöt tervezünk az év vége előtt. Én azt szeretném, hogyha mindenki tudná ezt támogatni, olyan kompromisszumos módosítókat készíteni, amelyek lefedik, amennyire csak lehet az összes módosítót. És már világosan kirajzolódnak a vonalak. A legtöbb frakció egyetért a rendszer létével, és az interoperabilitás témájában pedig a parlamentnek már megvan az álláspontja. Ami a végrehajtáshoz való, a végrehajtó szerveknek a hozzáférését illeti, a legtöbben egyetértenek ebben, az adatmegőrzési időszakokban szintén egyetért a legtöbb frakció a már érvényben lévő szöveggel, és a megerősített adatvédelmi keretekkel is egyetértenek a frakciók a házban. Azonban világosan fogalmazzunk, a Schengeni eszköznek a védelméről van itt szó, a hosszú távú vízumok, illetve a rövid távú vízumoknak a tulajdonosai a szabad mozgást élvezhetik, és hát nyilván a Schengeni térségen belül szabadon utazhatnak. Tehát a tartózkodási engedélyek, illetve a hosszú távú vízumok bevétele a rendszerbe teljesen normális. A politikai frakciók többsége tehát egyet kellene, hogy értsen, remélhetőleg jövőre pedig, hogyha kialakítottuk az álláspontunkat, akkor a román elnökséggel meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat. Köszönöm Carlosnak, mondja az elnök, és akkor jöjjenek az árnyékelőadók. Egymás után, de csak Mári Krisztin verziát szeretne szólni, úgy látom az árnyék előadók közül. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagy öröm, Coelho úrral együtt dolgozni, akkor is, hogyha ilyen lényegi megállapodások vannak, lényegi dossziék. Én már elmondtam az árnyék előadói ülésen, hogy vannak olyan módosítók, amelyeket ellenzünk, a módosítók egy negyede, és a nagy része szének elvi okai vannak. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a vízuminformációs rendszert hogyan használják. Az információgyűjtésnél emlékeztetett bennünket az előadó arra, hogy ez hogyan működik. A közel-keletre, az öbölországokra is kiterjesztették ezt, most már az egész világra kiterjesztették, és mi tulajdonképpen az információs rendszernek ezt a tulajdonságát ellenezzük. Tehát van egy konkrét rendszerünk, amelyet eh, ugye létrehozunk, és akkor apránként elkezdik földrajzilag kiegészíteni, illetve az adatokat kibővíteni benne, amelyeket tárolnak. És eh, itt most pont ez történik. Ugye a vízben több mint 55 millió vízunkérelmet tartalmazott, és 47 millió új lenyomatot tartalmazott. Hát én belegondolok abba, hogy amilyen világban élünk, és hogy ugye milyen események történnek, hát olyan eszközöket teremtünk, amelyek aztán lehet, hogy a demokraták és a progresszisták szemben fognak fordulni, szemben felhasználhatók, és azért ezt nem lehet elfogadni, és külön ki kell térnem a gyerekekre, egy gyermek ez egy gyermek, a kiskorú kiskorú 18 éves korig, 18 éves kor alatt külön elővigyázatossággal kell eljárni. És akkor látom ezt, hogy jó, van, amikor 12 év, 13 év, 16 év, és így tovább. Úgyhogy én szeretném előadó úr, hogyha egyetértünk a lényegi témákban, azért mégis ezeket is meg tudjuk beszélni, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy konkrétan a kiskorúak ne legyenek különböző eljárásoknak kitéve. Aztán megint mondom, hogy ellenzem, azt, hogy ezt kiszervezzék a külső cégeknek, tehát mindent mértékletesen kell elvégezni. Ugye tudjuk, hogy konkrétan a déli országokban, afrikai országokban ezek a szolgáltatók, hogy is mondjam, olyan magatartást tanúsítanak, ha így fogalmazhatok, ami nem túl kedvező, ugye minél szegényebb valaki, annál drágább a vízum, és így tovább, hát ez számomra nem tűnik normálisnak, tehát meg kell őrizni azt a lehetőséget is abszolút, hogy a, aki vízumkéremet szeretne benyújtani, az valahol, valamilyen konzulátuson vagy nagykövetségen, EU-s követségen vagy konzulátuson azt meg tudja tenni. És aztán a biometrikus azonosítókkal kapcsolatban, ugye azt szeretnénk, hogy jelenleg és továbbra is a víz olyan eszköz maradjon, ami a vízumok kiadását szolgálja, és nem mást. Ugye mi, hogyha az adatokat itt egyre nagyobb mennyiségben fölhalmozzuk, és utána elkezdünk mindenféle hatóságnak, még ilyen elnyomó hatóságoknak is hozzáférést adogatni ehhez a rendszerhez, az nem jó. Úgyhogy szigorú keretek közé fogadj, fogjuk, foglaljuk ezt be. A visszaélések elkerülés érdekében nem feltétlen rossz indulatú hozzáférések miatt, de, de az jövőben például azért erre is sor kerülhet, úgyhogy szerintem óvatosságból azért érdemes beépíteni ilyen ilyen védő pontokat, de azért az 1984 szerzője már ezt megírta, úgyhogy nekünk is oda kellene figyelni. Köszönöm szépen, Mari Krisztin. Vannak-e még kollégák, akik szólni szeretnének? Amennyiben most nem, akkor a bizottságnak átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden a bizottság álláspontjáról hadd mondjam. Mi is várjuk, hogy a trialógus beinduljon. Ez egy nagyon fontos javaslat, és köszönöm szépen az előadónak és a többi képviselőnek is. A bizottság számára ez egy nagyon fontos dosszié, és reméljük, hogy ebben a ciklusban sikerül még lezárni, és tényleg támogatjuk a parlamentet, támogatjuk, hogy mielőbb megkezdjék a tárgyalásokat a tanácssal. Köszönöm, mondja az elnök. Hát nem tudjuk itt az Állampolgári Jogi Bizottságban, hogy mi, mi hogyan lesz, úgyhogy Kárlosznak adnám át a szót a záró megjegyzésekre. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit mondanék, hogy megköszönöm az összes árnyék előadó munkáját. Úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív szellemben dolgozunk együtt. A Vezsi asszony már el is mondta, hogy vannak elvi kérdések, és ezt én tudom is, ezzel tisztában vagyok, és azt is gondolom, hogy azért vannak más témák is, ahol azért a konszenzust még lehet bővíteni. Ami az elvi kérdéseket illeti, amelyeket Verzsia asszony felvázolt, az árnyék előadók kollégákkal tartott találkozó után azért látom, hogy megvan a többség, hogyha mindenkit össze tudunk fogni, akkor azt megtesszük. Ha ez nem sikerül, akkor a többség szabályát fogjuk alkalmazni, hiszen ez a demokrácia szabálya. Köszönöm szépen. Köszönöm, Carlos, mondja az elnök. Köszönöm mindenkinek, csak ketten vannak itt, voltak benne, de azért mégiscsak megfelelő eszmecsere volt, és a kemény munkáért azért köszönet jár. És Mári Krisztinnek is köszönjük. Még egy napirendi pontunk van a szavazás előtt, aminek én vagyok az előadója, úgyhogy a következő napirendi pontban a bizottság fog beszámolni a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az ekötelezettség kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról. Sajnos én vagyok ennek az előadója, de a bizottságot hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, novemberben, november 13-án elfogadtuk a javaslatot, hogy ugye módosítsuk az 539 per 2001-es rendeletnek a módosítását. A kodifikált változat az most már megjelent a közlönyben is, úgyhogy 2018 per 1806-os rendelet lett belőle, tehát a módosítandó cikkekre hivatkozva lett elnevezve. hogyha nincs megállapodás, akkor ugye az Egyesült Királyság úgy lép ki, megállapodás nélkül, hogy ugye harmadik országá minősül, és azok az állampolgárok, akik az Egyesült Királyság állampolgárai, ugye vízummal kell, hogy rendelkezzenek, amikor a határokat átlépik, vagy ugye, ha mentesek lesznek megállapodás esetén, akkor ugye ez egy teljesen másik helyzet, és ez azt jelenti, hogy a határőröknek is rendelkezni kell ezzel az információval. Ugye több kritérium van a tanácsi rendeletben, a 1806-os rendeletben van egy új egyes cikk, amely nem teljes, de esetenként kell majd felmérni, tehát ugye felsorolja a feltételeket amelyek alapján el lehet dönteni, hogy egy harmadik ország bekerülhet-e a, bekerül-e a rendelet mellékletébe, a felsorolásba vagy sem. Az illegális bevándorlás, közrend, megsértése, gazdasági megfontolások, kereskedelem, külkapcsolatok, és regionális koherencia és kölcsönösség, ezek a szempontok, ezek a kritériumok, amelyeket a bizottság is értékelt az Egyesült Királysággal kapcsolatban, és persze az Egyesült Királyság dokumentumainak által kibocsátott dokumentumokat is megvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy mentességet kaphatnak az Európai Unió tagállamainba való utazásra, rövid távú tartózkodásra a földrajzi közösséget, közös értékeket, demokráciát, jogállamiságot vettük figyelembe, illetve a kapcsolatot az Egyesült Királyság és az EU-s tagállamok között, gazdasági kapcsolatokat, a rövidtávú utak várható számát, ugye az üzletemberek, a turisták, és így tovább, továbbra is valószínűleg utazni fognak ide-oda, tehát vízumentes utazásra megvannak az okok és a gazdasági fel, tevékenységet is támogatja az Egyesült Királyság állampolgárainak az Európai Unióba vízumentes utazása. Megnéztük a kereskedelmi adatokat, export-import adatokat, statisztikákat, utak számát, a 27 tagállam és az Egyesült Királyság között, és így dolgoztunk. Figyelembe kell venni majd a határregisztrációs rendszert is, hogy ez, ugye ez az Egyesült Királysági, Királyság állampolgáraira is vonatkozni fog, és a határregisztrációs rendszer is segít majd a migrációs kockázatok kezelésébe, rendszeres ellenőrzések lesznek, és ugye összevetik az adatokat a meglévő adatbázisokkal. Tehát röviden a jogalkotási javaslat a rendelkezéseket, illetően három cikket kell kiemelnem. Ugye az első cikkben azt javasoljuk, hogy tegyük be a kettes mellékletbe, a rendelt kettes mellékletébe az Egyesült Királyságot, és a, a brit állampolgárokkal kiegészítjük, mert ugye vannak, akik már a jelenlegi rendelet kettes mellékletében benne vannak, az ő helyzetük nem változik, és a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a javaslat az csak olyan brit állampolgárokra vonatkozik, akik Európai Uniós állampolgárok is, és jelenleg ugye élnek a szabad mozgás lehetőségével az Európai Unióban, tehát bármilyen tagállamba beléphetnek vízum nélkül. Meg kell jegyezni, hogy Írország és az Egyesült Királyság között keleti térséget ez nem fogja befolyásolni, de a rendeletnek a négyes cikk 2-es D bekezdését módosítani kell, ott ki kell venni a hivatkozást az Egyesült Királyságra, mert ott ugye az szerepel, hogy EU-s tagként vonatkoztak rá a, vonatkozott rá a jogszabály olyan EU-s tagként, aki a Schengeni térségben nem szerepelt, és a négyes cikk 2b bekezdésébe kell bevenni, ahol a vízum követelmény alól kap mentességet, és itt beszélünk olyan emberekről, akik az Egyesült Királyság által kiállított utazási dokumentummal rendelkeznek, de nem Egyesült beli állampolgárok ha ezeket a dokumentumokat a tagállamok elfogadják, akkor ezek a személyek is utazhatnak, nyilván tájékoztatást kell, hogy kapjanak a tagállamok erről. Aztán egy technikai apróság, ami a kilépés, a Brexit következménye lesz, a 4-es cikk 2A bekezdésében szerepel az is, hogy a diákok is mentességet kaphatnak, hogyha az érintett harmadik ország nemzetiségét, nemzetiségével bírnak, és az Egyesült Királyságban van az állandó lakóhelyük, de az érintett tagállamban ö, utaznak, akkor itt mentességet élvezhetnek a vízum alól. Most pedig a kölcsönösségre rátérve vannak itt is konkrét rendelkezések. A kettes cikkre utalnék konkrétan. Ugye tudják, hogy a kormány, a brit kormány azt mondta, hogy nem fog vízumot kérni az EU-s állampolgároktól rövid távú tartózkodásra, üzleti vagy idegenforgalmi célú utakra, Akkor sem, amikor már az EU-s jogszabályok nem fognak rá vonatkozni. Ezt a kölcsönösséget hangsúlyozzuk ki, és itt azt írjuk, hogy ha amennyiben az Egyesült Királyság a jövőben bármely tagállam állampolgáraira vízumkövetelményeket vezet be, akkor a kölcsönösség fog erre vonatkozni, a parlament, a tanács, a bizottság és a tagállamok késlekedés nélkül reagálnak és alkalmazzák a mechanizmust. A bizottság is elkötelezi magát, hogy zökkenőmentesen rögtön lép, amennyiben nincs meg a kölcsönös vízummentesség valamelyik tagállammal szemben. Ugye tudják, hogy az első lépés mindig az értesítés, és utána cselekszenek a társjogalkotók késedelem nélkül. Az utolsó rendelkezés a hármas cikkben pedig az életbe lépést érinti, ugye március 30-a, tehát nyilván a Brexit napja, és tehát az ezt követő napon fog ez életbe lépni, amikor az Európai Uniós jogszabályok nem vonatkoznak többet az Egyesült Királyságra, kivéve, hogyha ugye megvan a kilépési megállapodás, amelyet a felek aláírnak, és amely más dátumot fogad el, vagy pedig, hogyha a tanács egyhangúan az Egyesült Királysággal egy másik dátumot állapít meg. So this is briefly, uh, the present... Röviden, a javaslat ennyiből állna, a bizottság, a tanácsot, a parlament mindkét intézmény kéri, hogy gyorsan járjanak el, és vegyék figyelembe azt, hogy hát jövő március előtt ezt el kell fogadni. És hát ezen a javaslatnak a lényege, amiről itt most beszámoltam. Köszönöm. Köszönjük szépen a bizottságnak. Nem tűnt túl rövidnek, inkább fájdalmas volt, ez de lehet, hogy csak ez az én személyes benyomásom. Köszönjük szépen. Nagyon részletes és bő beszámoló volt ez. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban? Tehát egy módosítóval élhetnék, hogy hát kivéve, hogyha népszavazásra kerül sor január és március között, és ennek a, az eredményének a fényében még módosult, de hát ez, ez nem valószínű, de, tehát január végéig el kell fogadnunk a javaslatot, és ez a brit politikában ez egy hosszú időszak, hogy ki tudja, mire számíthatunk. Bármelyik ország politikában hosszú idő ez, de nálunk egy évszázadnak felel ez meg tulajdonképpen. De azért fontos, hogy már elkezdjünk tervezni erre az új jogállásra, nem is várunk mást a bizottságtól. És észrevételek azonban egyelőre nem vára kiszerít árnyék előadónk sincsenek eddig e tervezete kapcsolatban. Mindenesetre köszönet életi még egyszer a részletes beszámolóért a bizottságot, nagyra értékeljük. Most pedig eh, született tartunk, 17 óra 20-kor kezdjük meg a szavazást, hiszen a kollégák most még úton vannak, ma érkeznek meg, megvárjuk őket 17 óra 20-kor, de pontban 17 óra 20-kor folytatjuk a szabzásokkal a naprendet. És hát kérem szóljanak mindenkinek, hogy hozzák a szavazókártyájukat. Köszönöm. Um, dear colleagues, uh, for those Kedves kollégák, azok, akik póttagok, emlékeztetném önöket is arra, hogy elektronikus szavazókártyájukra szükség lesz. Tehát akik egyébként nem teljes tagjai a Libeszek Bizottságnak, emlékeztetném őket is, hogy a, itt a harmadik emeleten megkapható elektronikus szavazókártyájukra lesz szükség, hiszen végig elektronikusan fogunk szavazni. Akinél nincs itt, kérem hozzá emlékeztetővel, tehát még egyszer. A póttag vendégeknek külön mondom, hogy 17-20-kor kezdjük meg a szavazás elektronikus kártyákkal. Welcome, colleagues. <clears throat> Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! Megkezdjük a szavazást. Nagyon hosszú szavazás elébe nézünk, úgyhogy számítok az együttműködésükre. Kis rövid emlékeztetés, az egyébként nem nagyon szavazó tagokra, póttagokra gondolok itt. Minden szavazásra elektronikusan kerül sor, ezért mindenki készítse elő az elektronikus szavazókártyát, akinek nincs meg ez a kártya, itt a harmadik emeleten kaphat egyet. És akkor kezdjük is az első szavazással, a humanitárius célú vízumokról, Juan Fernando López Aguilar az előadó, az elnökök értekezletét követően november 15-én született egy határozat, és a Libe koordinátora is november 19-én határoztak arról, hogy saját kezdeményezésű jelentés eh, eh, született a 226-os cikk értelmében, és erről szavazunk most. 36 módosító érkezett, és mielőtt rátérünk a szavazásra, López Akilár úrnak adom meg a szót, de említeni, megemlíteném azt is, hogy Becker úr és jelezte, hogy valamennyi módosítóját már is vissza fogja vonni, de akkor röviden López Aguilar úr, tessék, köszönöm szépen, elnök úr, igen, nagyon helyesen mondta az úr, hogy egy hosszú folyamat végén érünk ide, a szavazás és a szavazás is hosszú lesz, kemény munka előzte meg az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban és az elmúlt órákban is ezt a szavazást, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, akik valóban készen álltak, halandóak voltak arra, hogy támogassák ezeket az erőfeszítéseket, hogy kompromisszumokat hozzunk tető alá, és a szavazó lista felállhasson. Került egyensúlyt teremtenünk olyan álláspontok között, amelyek eleinte rendkívül távol álltak egymástól, nagyon keményen, koncentráltan dolgoztunk ennek érdekében, hogy elfogadható kompromisszokat kössünk, anélkül, hogy elveszítenék a célt a szemünk elől. Hiszen ezt a sovány mérleget a bizottság részéről ebben a, ezen a területen szerettük volna, hogy még kibővítsük és a vízumkódexbe bekerüljön a humanitáros célú vízumok kérdése, és egy közműzésű jelentésben kívántunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hiszen ez így igazságos, méltó, hogyha kiállunk azokért, akik az életüket vesztették a földközi tengeren, vagy jövőben ott halálos veszélybe kerülnek, és ők semmiféle módon nem tudnak legális módon belépni az Európai Unió területére, de most már tudják, hogy az Európai Parlament ezen lehetőség keretében megteremte a humanitárius vízumokat, hogy legálisan belépés biztosítson ezen személyek számára. Köszönöm az együttműködést, köszönöm azoknak, akik tettek a kompromisszumokért, és szívből köszönöm eh, mindenki nevében, aki ezt várja, ezt az Európa Parlamenti döntést. Köszönjük szépen az előadónak és az előadóknak a munkát, most pedig akkor rátérünk a szavazásra 16-17-18-as módosítókról blogban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 20-as módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 28-osról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 30-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva egyes módosító bevezető hivatkozásokról lezárom a szavazást. Elutasítva a 2-es módosítom, megnyitom a szavazást, lezárom elutasítva. a bekezdések hármas holosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva hetes, megnyitom. Lezárom. Elutasítva nyolcas, megnyitom a szavazást. Nyolcas, kilences, tízes, tizenegyes, 12, 13, 14, 15-ös, ezekről blokkban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezeket a módosítókat, köszönjük Birgit. Melléklet szövege ha blogban nem, mégsem 33 asra először külön. Egy túlságosan elszaladt velem a lóelnézést, 33-sor lezárom a szavazást. Elutasítva 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 35-ös megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 36-os megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. És záró szavazás, népszerinti szavazás. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva 37 igen, 10 nem szavazattal, 3 tartózkodásra. Gratulálunk az előadónak. Következik a következő szavazás még hozzá a közösségi vízunkódexről, és előre figyelmeztetek mindenkit, hogy, tehát hát itt nem sok kompromisszum született, ezért egy hosszú szavazásra készüljenek. Tehát közösségi vízumkondex létrehozásáról szóló jelentés eh, szavazás szinten is között tárgyalások megkezdéséről és a tárgyalócsoport összetételéről. Juan Fernando López Akrász előadunk, számos módosító érkezett, de és kompromisszumosak is születtek, de a rövid idő miatt nem sikerült nagyobb kompromisszumokat tetőlehozni, és most valóban hosszú szavazásra készüljenek, ötös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 96-os. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Kedves kollégák, a népát részéről egyel többen szavaztak. Hát kérem, Roberta. Rendben, meg is oldották, rendben. Akkor ezt lezárom. Elfogadva. Következik a TRAN 39-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 99-es mellett eljöttem, eh, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 103-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva százas, as 101 azonosok együtt. Megnyitom a szavazást róluk. Lezárom. Elfogadva. 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 105-ös, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 6-os módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Igen, ezt lezártuk, elfogadtuk. Hetes módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 108-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 110-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 9-es és 112-es azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 113-as, nem, korrigálja magát az elnök. 114-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 115-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Blogban szeretnének szavazni a következőkről? Igen? Jó, 116 tól a 121-ig próbáljuk meg, megnyitom a szavazást. Nem, ez nem lehet, nem. Nem, nem, nem. Ne, ne próbálkozzunk ezzel, mert ez úgysem fog működni, csak az időt pocsikoljuk erre. 116-ról szavazunk. Tudom, hogy érdemes egyszer megpróbálni, de akkor 116-ról most már le is zárom a szavazást elfogadva 117, megnyitom a szavazást, gyorsítsuk. Lezártam, elutasítva 119-es, lezárom a szavazást, elutasítva 120-as, megnyitom, lezárom. Elutasítva. 11-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva a 121-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 122-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 123-as. Megnyitom. Lezárom elutasítva 124-es, megnyitom, lezárom, elutasítva 126-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 125-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 127-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Trán 49-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 128-as, megnyitom, lezárom. Elutasítva 129-es, megnyitom a szavazást, lezárom. El már visszajöttél? Elutasítva közben, Trán 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 130-as, megnyitom. De valamire megfelelkeztem, lezárom a szavazást. 130 is, illetve el már megfelelkezett valamire. 130. Egy, lezárom a szavazást. Elfogadva. Jöttem most a 131-es, lezárom a szavazást. Elfogadva. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 133-asról nép szerinti szavazást tartunk a néppárt kérelmére. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. 134-es, megnyitom a szavazást. 134-es és 12-es, mind a kettőről szavazunk név szerint, ahogy a néppárt kérte. Elnézést kérek kollégák, nem, nem, törés. 135-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Elnézést az én hibám. 135-ösről szavazunk. 135-ről lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most pedig következik a, a négyes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Négyes kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 159-es módosító. Megnyitom a szavazást. Az én szavazólistámon a 13. oldalon járunk, a 159-es módosítónál. Talán az oldalszámot is kellett volna említenem, elnézést tudtam volna, hogy így jobb lenne. Mindenesetre most lezárom a szavazást elutasítva. Trán 5-ös módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 160-as, illetve a Trán 55-öse, ezek azonosak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum. Megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 26-os módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 27-es módosító, nem, elnézést, 169. Na, akkor mégiscsak a 27-esről szavazunk. Megvan, mondja az elnök úr, 27-esről szavazunk, csak mi tesztelem itt a figyelmüket. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 169-esről, most pedig akkor erre nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 170-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 174-esről szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 175-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 177-es és 178-as azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 179-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Trán kettes kompromisszuma, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 180-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 181-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 182-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 183-as, nem. 30-asról szavazunk, 184-ről, 185-ről és a Trán 65-ösről együtt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, most zárom le elnézést, igen. Elfogadva. 31-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 186-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 7-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 195-ös és 196-os. Név szerinti szavazás a néppárt kérelmére. Megnyitom a szavazást. Miért kellene ezt felolvasni? 195-196-os név szerinti szavazás ezekről. A néppárt kérelmére lezárom a szavazást. Nem, még nem zárom, de hát ma nagyon lassan szavaznak erről. Mi történt itt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elutasítva. 34-es módosítom, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottba. 197-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 198. Nem. 201-es a néppárt kérésére név szerinti szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. három, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 204-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. A néppárt kérésére ez is népszerinti szavazás lesz. Tudják, de el kell mondanom. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 225-ös módosító következik. 225-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottok. 226-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottok. 226 es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 228-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 230-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 231-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 233. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 234-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 235-ös megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 236-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 237-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 238-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 239, 240, 241-es azonos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kétszáznegyvenkettő, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 243. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 75 és megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tran 76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 244-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 245-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 242-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 247-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 249. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 251. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 251-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 252. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 257-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 253. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 254-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 255-ös megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 256-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 258-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 259-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 260-as megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 261-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 262-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 264-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 265-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 266-os név szerinti szavazás a néppárt kérelmére. Lezárom. Elutasítottuk. 45-ös és 267-es egy azonos név szerinti szavazás a néppárt kérelmére megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 268-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 269-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 270-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 271-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 273-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 274-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 275-ös megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 276-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es. 277-es ugyanaz, azonos, lezárom. Elfogadtuk. 278-as megnyitom. Elnézést. Itt nincsen jelzés. 279-es. Megnyitom. Megnyitom a 279-es. Lezárom. Elfogadtuk. 280-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 281-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 282, megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 284-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. pontok. 49-es, név szerinti szavazás a néppárt kérésére. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es, nem, 51-es, az sem. Elnézést, 52-es, megnyitom. Népert kérésére népszerinti szavazás. Elnézést, el kell mondanom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 54-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 55-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 56-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 59-es, megnyitom. 59-es. Katarinának szól. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 3-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as, megnyitom. Elnézést, hogy utasításokat adok a cd tagoknak. Ez csak egy nyelvbotlás volt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es, megnyitom. Lezárom. Majdnem ott vagyunk. 63-as, megnyitom. Elnézést, ez azonos volt az előzővel. Jó. 64-es, nem, 65-ös, már fáradok. Tehát 65-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 66-os, megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. Tran 17-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Tran 18-as, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 67-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 68-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 69-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as, a néppárt kérésére népszerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Nem. Elnézést. Szavazás valami miatt még mindig nyitva. Most lezárom. Elfogadtuk. Kedves kollégák, elnézést kérek, nem tudom, mi történt. 74-es. Nem, 76-os. Megnyitom a szavazást. 76-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 3-as, 77-es, 78-as, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 79-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 80-as. Nem, 81-es. Megnyitom. 81-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 82-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következő a TRAN 26 as 27-es nem került elfogadásra. Itt tehát a 83-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 85-ös, nem 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 87-es népszerinti szavazás a néppárt kérésére, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 88-as, megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás. Meglepő, de néppárt kérésére. Bezárom. Elutasítjuk. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 90-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 91-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 33, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 92-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tran 4-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 4-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 93-as megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk 94-es, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk a módosított szövegről népszerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 71 mellette, 15 ellene, 4 tartózkodás. Megnyitom a szavazást. Tárgyalások megkezdéséről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 mellett. 13 ellene 4 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, az összes uh, árnyék előadónak és mindenkinek. Nem, az abszolút többséghez uh, egy szavazat hiányzik. Nem, két szavazat hiányzott az abszolút többséghez. Kedves kollégák, folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól, keményen dolgoznak. Mindenki nagyon hasznosan. Köszönöm szépen protection of the union's budget in case of generalized deficiency. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló általánossá vált hiányosságok esetén az unió költségvetésének védelme. Terry Cabras úr előadása, szeretné szót kapni előadó? Igen, röviden szeretne, tessék. Csak szeretném tisztázni, hogy mit is támogatunk ezzel a lébe véleménye. Szeretnék jogállamiság esetében a hajtát kibővíteni, független panelt szeretnénk létrehozni, interparlament, parlament közi eszfőcseret szeretnénk tartani, és szeretnénk a költségvetés hatások definícióját megerősíteni. A hetes cikkkel és a jogállamisági kerettel szeretnénk összekötni a mechanizmus használatát és a demokrácia tiszteletben tartása is fontos, és szeretnénk ehhez egy komoly többséget megszerezni, azt szeretnénk, hogyha a Libe vélemény határozottabb, erőteljesebb üzenetet küldelem, mint a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság vonatkozó véleménye. Köszönjük szépen, Derika Brasz úr, és akkor rátérünk a szavazásra. 27-28-as módosító azonosak, megnyitom a szavazást róluk. Lezárom a szavazást. elutasítva. <clears throat> Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, ott is kompromisszum. Leszárom a szavazást. Elfogadva. Következzék a 136-os módosító. Tudunk itt blokkban szavazni? Nem. Vagy mégis 136-tól kezdve? Nem. Akkor a 136-ról egyelőre. Erről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva a 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 138-as. Megnyitom. Lezárom. Elnézést, most zárom le. Elutasítva. 139-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 141-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 142-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 143-as, elnézést nem, 144-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 145-ös, megnyitom a szavazást. Elnézést. Hallották, hogy soltam? Elnézést. Soltottam. Lezárom, és akkor elutasítva a 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 149-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 151-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a 152-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a 153-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva, 155-ös, 156-os, ezek azonosak, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 160-asról megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 161-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 162-es, megnyitom. Leszárom. Elutasítva. 163-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Sajnálom, Barbara. 164-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 165-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Le, elutasítva. 167-es, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Utasítva. Próbálok mellettet szavazni, Barbara, de hát a koordinátorom rám szól, nincs esélyed. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 170-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 32-es, megnyitom a szavazást. Jó néz ki, jó néz ki, lezárom, és elfogadva. Gratulálok, Barbara! 33-as megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadta. Preambulum bekezdések, hatos kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az utolsó oldalom, kedves kollégák, a 80-as módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva 81-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 91-es. Lezárom Elutasítva. 92-esre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 83-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 85-ös, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 90 os megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Záró szavazás nép szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33 igen, 10 nem szavazat, 3 tartózkodás. Derek Abla úrnak, az előadónak gratulálunk. Következik szintén Terik Abrasz úr tollából az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben. Szeretne szólni, mielőtt rátérünk a szavazásra, Terik Abrasz úr? Igen, lenne mit mondanom, de Késő van, fáradtak vagyunk, úgyhogy kérem, szavazzák meg, csak ennyit mondanék. Hát ez nagyszerű beszéd volt, ez a szónoki beszéd, ezt, ezt el szeretem. Köszönöm mindenkinek, hogy mindenki ilyen türelmes, nem paraszkodik, és kedves, és nem morog rám. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezettek. Következik 13-as, eh, naprendi pont 86-os módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszumról szavazunk. Elnézést. Elnézést kér az elnök. Én már szeretnék nagyon hazamenni, már gondolatban már otthon járok. 86-osról szavaztunk, most jön a 87-es. Elnézést, nagyon előre szaladtam, nem jó az így. 87-esről megnyitom a szavazást. Leszárom elutasítva. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 93-as, megnyitom. hát egy plusz. Lezárom a szavazást, már nem rosszat mondott a szánikot. Elfogadva 94-esre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 95-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egy A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadva négy a kompromisszum gyermekek jogairól. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Nem, elnézést, korrigálja magát a szándékot. 147-esről szavazunk először. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a kettes kompromisszumra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 4B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 52-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Előtessétve hármas kompromisszum, de nem. Nem jó. Elnézés, 52-es után még jön a 145-ös. Kér elnézést az elnök. 145-ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Leszáll. Száznyolcvanötös. ös 145-190-ig eh, lehetne blogban, igen, nagyszerű, tessék, megnyitom a szavazást. Minél sokat be, sokat hát kivipálhatunk, lezárjuk. Lezárom a szavazást. Na, akkor mindet elutasítatok. Nézzük a 192-estől 194-ig blogban. Gyerünk, megnyitom a szavazást. leszárom, Ötösítve. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Leszárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum. Leszárom a szavazást. Elfogadva. Ez egy jó nagy kompromisszum volt. Terek Ábrasz úr nagyszerű munkát végzett. 265-ös a következő módosítunk, amiről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást. Elfogadva. 269, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 6A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A Brexitről. Hát ez nagyon lehangoló, hogy erről szavazunk. Ez azt jelenti, hogy a Brexitet leszavaztuk? Na jó. Igen, akkor megszavaztuk, hogy töröljük el a Brexitet. Na. De viccet félretéve, akkor elfogadtuk ezt a hat A kompromisszumot, most az ötös kompromisszumról szavazunk. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is egy szép nagy kompromisszum. Elfogadva. Következik a 3.12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 3.13-as. Megnyitom a szavazást. Igen, ez egy pluszos. Leszárom a szavazást. Elfogadva. 6 p kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. leszárom Elfogadva. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nagyszerű. 381-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 408-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ezt nem tudjuk blokkban, úgyhogy itt most egyenként kell lezárom a szavazást. Elhatással. 408-asról szavazunk. Ezekről nem tudunk együtt, mert mindegyiknek más a jelzése plusz és mínusz tekintetében 410-esről szavazunk. Leszárom a szavazást. Elfogadva 411-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 412-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 413-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 414-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 4.15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 4.16-os. Megnyitom. Elutas. Lezárom. Elfogadva. 7 a kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadva hármas módosítóra szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. El, elutasítva. Preambulum bekezdések 8-as kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 8-as kompromisszum. Elfogad. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 24-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Utasítva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 79-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8 falas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 83-asra szavazunk? Nem, akkor záró szavazás következik név szerinti szavazással. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31 igen szavazattal, 13 ellen szavazattal, egy tartózkodással. Gratulálunk Tarik Abrasz úrnak az eredményhez. Kedves kollégák! Ez, ez utolsó, utolsó, utolsó előtti, előtti, előtti, előtti. Még folytatjuk. Hála mindenkinek, nagyon jól fékszik ezt a munkát, talán a leghosszabb szavazásunkon. Kell itt értékelem a türelmüket, és akkor következik a 11-es napi rendi pont. A 11-es módosítóval kezdjük meg a szavazást. Megnyitom. Bezárom. Ha valaki egy kis szünetet szeretne, nyugodtan szóljon. Nem, mindenki nagyon kemény, és bírja. Hát rám férne egy kis szünet, de úgy látszik nem lesz. Lezárom, elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom. Én tudom, tudom, hogy ha szünetet tartunk, akkor senki nem jön vissza soha többet. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk, 14-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 15. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A preambulum bekezdéseket most nem, hanem a hetes módosítóra térünk, kollégák. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as módosító megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk, és akkor a végszavazás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ugye itt még föl sem vezettem ezt a pontot. Gálasszonytól elnézést kérek. Az uniós sürgősségi úti okmányról volt szó. Nagyon rettenetesen sajnálom. Öt évben először történt megfordult elő velem, hogy ekkora butaságot csináltam, hogy rögtön beleugrottam a szavazásba. Kérdezem, hogy kíván-e szólni, nem? Jó, hát akkor most már nem is baj. Elnézést kérek Kingától. De szerencsére így is megszavaztuk, 41 mellette, 4 ellene és nincs tartózkodás, tehát még egyszer az uniós sürgőségi úti okmányról volt szó, egy nagyon jó jelentés. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor ugorjunk a következő szavazásra, mondja a szövegem, de mi már ugrottunk. Tehát a fönnmaradó összegek újbóli lekötése a tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására, vagy egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése. Miriam Dali az előadó, kérdezem, hogy szólni szeretne-e. Egyelőre az intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról. Szavazunk, itt sincs az előadó szegény a közlekedési bizottságban szavaz? Jó van, nem kell ennyire szigorúnak lenni, hát neki is ugyanolyan jogai vannak, mint bárki másnak. Egy szavazás, megnyitom a szavazást. Igen, most már mindenki nagyon bedurvul, látom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25 igen, 18 nem és egy tartózkodással. Gratulálok az előadónknak, nem tudom, hogy hol, attól függ, hogy hol van, legyen bárhol, a közlekedési szakbizottságban is. A következő pont egy állásfoglalás, ugye, a személyes adatok Japán által megengedett védelmének a megfelelősége, tehát rátérhetünk a szavazásra itt is. Megnyitom a szavazást tehát, kollégák. A 22-esről lezárom elfogadtuk. 25-ös, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 26, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk ezt is. Tehát a 27-esről is szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 28-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, és most a 31, 32, 33 következik, megnyitom, ezek azonosak, egyben szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk, 30-et megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Így a 39-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk, így a 40-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42, megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 43, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. A 44-es következik, ami egy kiegészítés. Tehát a 44-esről szavazunk. ami a But also knows that this concerns very limited situations, és ez a 43-ashoz egy kiegészítés. Megnyitottam, le és zártam. És ezt elfogadtuk. 45-ös megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 46-os módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 47, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 48, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 49-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk, az 50-es következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 52, megnyitom. Lezárom. Ez is elutasítva. 51-es, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 53-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 54-es, megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. 55-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 56-os következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 57, 58. Egyben szavazunk, mert azonosak, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 59-es. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 60-as következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 62, megnyitom. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 61, megnyitom. Lezárom, ezt elfogadtuk. 64, megnyitom. Szörnyű ez. Lezárom. Elfogadtuk és a 65-ösről kiegészítésként szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A 69-es következik, megnyitom. Elutasítottuk, 68-as következik, megnyitom. Close. And that's rejected. Lezárom, elutasítottuk. 70 open. es következik, megnyitom. Closed. Lezárom, elutasítva. 71 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 72. Lezárom. Elutasítva. 73. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva a 74-est nyitom meg most. Lezárom. Elutasítva 75-ös következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Egyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Ötös, nem. A hatosról szavazunk, megnyitom. Lezárom. elutasítva 8-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom. Lezárom. elutasítva. Tízes, megnyitom, lezárom, elutasítva. Kilences következik, megnyitom, lezárom. Elutasítva. 12. Megnyitom. Lezárom. elutasítva. 13 megnyitom, lezárom, elutasítva. 15-ös nyitom meg, lezárom, ezt elfogadtuk, 14-es következik, nem, a 16-os javítja magát az elnök, 16-os nyitom meg, lezárom Elfogadtuk 17, megnyitom, lezárom. Elutasítva. A 18-as és 19-es azonosak, tehát egyben szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És a végszavazás következik. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 28 mellette, 9 ellene és 7 tartózkodással. És hát még nem vagyunk a végén, hajaj. Úgyhogy Térjünk rá a következőre. Azt hiszem, hogy a, az Állampolgári Jogi Szakbizottságban ez a leghosszabb szavazás, amit valaha is végrehajtottunk, de most már nem sok hiányzik. Tehát, kollégák, a személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a következő témánk, véleménytervezetet fogunk elfogadni, és Sophie Intveld az előadónk, kérdezem, hogy kíván-e szólni, nem, akkor ugrunk is a szavazásra, 13-as módosítót nyitottam meg. Lezárom. Elutasítva. Hármas, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14. Kiegészítésként szavazunk, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. És most jön a 14-esnek a második része, szintén kiegészítésként megnyitottam. Lezárom. elutasítottuk, és a 14-es harmadik része következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Az egyesről is szavazunk. Első módosítót nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes következik. Lezárom. Elfogadtuk, a nyolcas nyitom meg. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes nyitom meg. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Kettes következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk, és a név szerinti szavazás, a végszavazás következik, megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk, 39 mellette, 2 ellene és 1 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Szofinak. Akkor kollégák, most az utolsó előtti következik. Igyekszem majd gyors lenni. az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése. Az előadónk Gérard Döpré, kérdezem, hogy kíván-e szólni. Nem. Jó, akkor rögtön kezdjük a szavazást. A... Hát hogy mindenki nagyon keményen dolgozik ezeken a jelentéseken, de akkor szigorúan szavazunk. 69-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 27-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Kettes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Úgyhogy a hármas kompromisszumra ugorhatunk, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Hetes kompromisszum következik, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor már is rátérhetünk az ötösre. Köszönjük Zserárnak a munkát, megnyitottam. Nem a jelentést, hanem a kompromisszumos módosítókat, hogy így szavazhatunk. Lezárom elfogadtuk. Akkor a hatos kompromisszum következik, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, és jöhet a nyolcas, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Jön a 9-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes megnyitom, mert mint a tízes kompromisszumról. Lezárom. Ezt is elfogadtuk, 11-es kompromisszum. Ó, ó, mondja az elnök úr, elfelejtettem, mindig van valami, amit el lehet felejteni, a 188-as kimaradt. 188-asról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, és akkor most a 189-es következik. Megnyitom. Igen, már nagyon elragadott a hév. Lezárom. És ezt elutasítottuk, és most jön a 11-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és a 12-es következik. 12-es kompromisszum? Nem a 12-es, kérdezi az elnök, de a 12-es kompromisszum következik. Hát ne ingassák meg az önbizalmamat. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések? Nem, nem. A 205-ös következik. Még mindig ébren vagyok, mondja az elnök. Lezárom. Elutasítottuk. És most jön a 71-es módosító a preambulum bekezdéseknél, megnyitom. Lezárom. És ezt elutasítottuk, 79-es, megnyitom. Lezárom, ezt sem fogadtuk el, és a 96-os következik. Lezárom. Ezt elfogadtuk, ezután a 103-as következik, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 102, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 104-es, megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. A 106-os következik. Megnyitom. Lezárom, és ezt elutasítottuk. 25-ös következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És a 27-es módosítóról még szavazunk. 26-osról, bocsánat. Lezárom. Ezt elfogadtuk, és most jön a végszavazás Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 32, igen, 7, nem. Gratulálunk az előadónak. És akkor még egy a tárgyalások megkezdéséről is kell szavaznunk. Tehát magáról arról a döntésről, hogy megkezdjük a tárgyalásokat és ehhez abszolút többség kell, kedves kollégák. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást, és megvan 35, igen, 7, nem, és nincs tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Döpré úrnak. És akkor az utolsó pont következik, az utolsó szavazás. És mindenkinek nagyon nagy köszönetet mondok, ez tényleg a leghosszabb szavazás a szakbizottságban. Tehát köszönöm, és igyekszünk majd gyorsan haladni. Radevó itt van egyáltalán? Ott. Um... Akkor vágjunk is bele a szavazásba. Az uniós polgárok személyazonosító bocsánat, a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és vádeljárás lefolytatása céljára történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok. 39-es módosító. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 107-es módosító. Megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. 109-es. Ekon 20-as, azonos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Második kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 115-ös módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 117-es és Econ 21-es azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 119-es. Megnyitom a szavazást. A 118-at visszavonták, tehát 119-esről szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. 201-es és uh, Econ 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Econ 23. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas, hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 126-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 128-as. Megnyitom. Kihagytam a 127-est? Elnézést, kollégák. 127-es és Econ 25-ös következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 128-as és Econ nem, csak 128-as következik. Lezárom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129-es. Elutasítottuk. 131-es. Köszönöm, 127-es, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 130-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 131, 132 és akkor 28-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 133 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ákon 29-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 134-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 136-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 137-es megnyitom. Elfogadtuk. 138-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 164-es, megnyitom. 164-est megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 165-ös. Nem. Ez okafogyottá válik. Nem. 165-ös. Megnyitom. 165-ös. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 175-ös, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 176-os megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 77-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 177-es megnyitom. 77-est most szavaztuk meg. 77-es. Azt mondtam 77-es. 77-es, erről szavaztunk, most pedig a 177-es következik. Jó. Azt mondtam, 77-es. Igen, és a 77-esről szavaztunk. Szavazunk újra? Jó, tehát... Tehát a 77-esről szavazunk újra, nem tudom, hogy mi van. Én ezúttal ellene szavazok ezúttal ellene szavazok. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 177-es következik most. Lezártam. Elfogadtuk. Econ 38-as. Lezártam.